Kohézióra van szükség. Nem szabad szétforgácsolódni. Köszönöm. Thank you. Uh, the minutes of... Köszönöm. Tegnapi jegykönyvet elő fogjuk terjeszteni a következő ülésen elfogadás. Hogyha nincs kifogás, akkor tovább lépünk, és ezzel be is fejeztük a mai ülésünket az állásfoglalások megvitatásával. Köszönöm.